jelentése, eh, stratégia együttműködés a eh, súlyos bűnözés és terrorizmus elleni küzdelemben, Egyesült Arab Emirátusok és az Európol között. Megadom a szót az előadónak négy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök asszony! A szöveg, ami vizsgálunk, egy együttműködési megállapodás az Europol és az Egyesült Arab Emirátusok között. A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán. A különleges körülmények kötelezővé teszik szinte, hogy nagy erőfeszítéseket tegyünk a bűnözés, a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán, hiszen a polgárok életét is sokszor fenyegetik eh, terrorcselekmények. Ez a megállapodás, amiről most eh, beszélünk, és eh, amelyet a tanács javasol elfogadásra, ezt szeretné az Európol és az Egyesült Arab Emirátusok együttműködését erősíteni, Elsősorban megelőzésről van szó, azután információcseréről, speciális ismeretek cseréjéről, helyzetelemzésekről, értékelésekről. Személyes adatok cseréjéről nincs szó, ez nem képezi a megállapodás tárgyát. Azért is annyira fontos ez a megállapodás, mert az Egyesült Arab Emirátusok olyan helyé kezdett válni, ahol az illegális tevékenységből származó, például pénzmosásból, körhintacsalásból, egyéb bűncselekményekből származó nyereséget viszik a bűnözők egész konkrét nyomozásokra van szükség, bűnöző hálózatokat kell feltárni, és ezek ellen csak nemzetközi eszközökkel, együttműködéssel lehet fellépni. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentet is bevonják az eljárásba ebben a konkrét esetben. Elkészítettem egy jelentést, amely támogatja az említett megállapodás megkötését az Európol és az Egyesült Arab Emirátusok között a terrorizmus és a szervezetbűnözés elleni küzdelem kapcsán. Köszönöm szépen, most rátérünk a KSDI eljárásra. After list. Három ma kérnek szót. Mária úr lesz az első, aki. Köszönöm szépen, elnök asszony nagyon két különböző nyelvezetet használunk, amikor a bűnözés elleni harcról beszélünk. Egyrészt van az emirátusoknak, a, az arab emirátusoknak és az Európol közötti együttműködés. Vannak országok, amelyek a Daesh-t erősítik. A Guardian, a brit lap egy dokumentumot mutatott be, amelyet az Egyesült Államok State department készítette, és ez nagyon jól mutatja, hogy milyen pénzügyi kapcsolatok vannak a dzsihadisták Törökország és a Szaudarábia között, és ide tartoznak az Arab Emirátusok is. Itten el kellene vágni a költőzsinort a terrorizmus és a pénzügyi források között hogyha az arab emirátusok felkívánnak lépni a terrorizmus ellen, akkor mindenképpen be kell fogadniuk a több ezer migránst is, akik Európa felé vonulnak. Mert hogyha nem, akkor ez csak egy propaganda, hogy eltitkolják, hogy milyen kapcsolatok vannak az emirátusok és a dzsihadisták között. Köszönöm szépen. Jéger úr következik. Az Arab Emirátusok egy olyan federatív ország, amelyik hét emirátusból áll, és ezek autonóm szervezetek és van az, amelyiknek a legnagyobb az olajtartaléka, a másik pedig két kikötő vezetre épül, ami tulajdonképpen mindenféle tevékenységnek helyt ad, illegális tevékenységeknek is, gazdasági, pénzügyi bűnözésnek, illetve pénzmosásnak. Tehát ezekből a tevékenységekből illegális pénzforrások keletkeznek, és ezeket az Arab Emirátusokban fektetnek be, ahová ezek a bűnözők menedéket találnak. Tehát itt vannak szabad övezetek, és olyan országok, amelyek kiemelkednek egy drámából, és, ami Európát is érinti, és az illegális keresetekből a terrorista tevékenységeket is finanszírozzák. Tomasik asszony következik. Zdržavama Bliskog i Srednjeg Istoka predstavlja temelj zajednike borbe protiv terorizma i tekih kaznenih djela. az intézményközi együttműködés a közel és keleti és középkeleti országokkal mindenképpen az alapja a terrorizmus elleni fellépésünknek, illetve az ahhoz kapcsolódó bűncselekményeknek. De ezekre a struktúráját is meg kell vizsgálnunk. Nem szabad szemet hunyni a kettős magatartás között, amit egyes öbölmenti országok országok tanúsítanak. Egyfelől közelednek a nyugati országokhoz, ugyanakkor belül pedig a vallási fanatizmust és a terrorizmust és az erőszakot támogatják. Geopolitikai okok miatt ezt a képmutatást elviselni az nem elegendő, hogy ezzel magyarázzuk az együttműködést egyes partnerekkel, amelyek olyanokat finanszíroznak, szponzorálnak, akik a mi biztonságunkat veszélyeztetik. Fontos, hogy ez az együttműködés mindenképpen példaként szerepel. Jurova biztos asszony a bizottság tudomásul veszi az Európai Parlamentnek a kérdését, hogy támogatja egy stratégiai megállapodást az Arab Emirátussal. Az Európol szakértői szerint ez a megállapodás lesz az első lépés egy megerősített együttműködés iránt, ami segíthet felszámolni a bűncselekményeket, főként a pénzügyi és gazdasági bűncselekményeket. A jelen helyzetben is figyelembe véve a jelenlegi instabil geopolitikai helyzetet ezen a földrajzi területen. Nagy reménykeltő az, hogy ez a megállapodás kedvező lesz az Unió számára, és segíteni fog a szervezet súlyos bűnözés leküzdésében. Ugyanakkor a bizottság szeretné a parlament állásfoglalásnak négyes pontját kommentálni. Az Európol szabályai szerint megállapodás született, hogy a bizottság támogatja azon rendelkezés kérdéseket, amelyek az együttműködési megállapodásban vannak, amit az Europol harmadik országokkal tart fel, és különösen vonatkozik ez az adatcserékre. Az Európol és a, az Emirátusok közötti együttműködés nem vonatkozik a személyi adatcserékre, ezért a bizottság úgy gondolja, hogy a négyes pontban szereplő értékelés az nem lenne megfelelő. The debate is closed. Vote Lezárom a vitát.